Mesdames et messieurs, la séance est donc... Köszönöm, hölgyeim és uraim, akkor megnyitom a délutáni ülést. A tegnapi ülésnek a jegyzőkönyve hozzáférhető, amennyiben nincs, és úgy látom, hogy nincs észrevétel, akkor el